adni a következő ciklusban. Sajnálom, hogy eddig nem került erre sor, de el tudjuk kezdeni szeptember végén a párbeszédet, ebben nagyon bízom. Itt egy olyan, egy olyan Európát akarunk, amely véd bennünket, amely védi a polgárokat, és biztonságos mindenki számára. Ezért arra hívom fel a figyelmet, hogy támogassák holnap a szavazás során a legfontosabb elemeket, és ezzel be tudjuk zárni a biztonsági réseket, és tovább dolgozunk egy biztonságosabb Európai Unió érdekében, valamennyi polgár érdekében. Most pedig eh, Marias barátom úrnak szeretnék görögül válaszolni. Marias úr, egy nagyon fontos témáról beszélünk. Ez az ön kérdése nem függ össze a témával. Attól függetlenül, hogy fontos. Én együtt érzek önnel a témában. Ezért arra kérem, hogy írásban küldjön kérdést ezzel kapcsolatban, és akkor írásban fogok válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig az előadó további két percben kap szót. Coelho úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hozzászólását a néppárt és a magam nevében mondom, hogy fontos a rendszer megőrzése, enélkül a reformnak nem lesz semmi értelme. Nem szolgáljuk az európai állampolgárok érdekeit, hogyha kivesszük a javaslatból ezt. Az állampolgárok képviselőiként kötelesek vagyunk az ő érdekeiket védeni, és elszámoltathatóak is vagyunk azokért a szavazatokért, amelyeket itt ebben a házban teszünk. Legitim. Ez a javaslat, de az biztos, hogy akik nem akarják a gyermekeket jobban megvédeni, meg kell, hogy magyarázzák majd a gyerekeknek, a, a választóiknak, hogy ezt miért teszik. Én mindenkinek szeretném megköszönni a konstruktív hozzáállást, és szeretnék köszönetet mondani az alkalmazottaknak, a titkárságnak, az Európai Bizottság szolgálatainak, mert mindannyian elengedhetetlen szerepet játszottak abban, hogy ezt a végeredményt el tudtuk érni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezzel ennek a rendi pontnak a vitáját lezártuk, és a szavazásra pedig holnap kerül sor. A mai napi rendünk következő pontja Miriam Dali jelentése a menekültügyi és migrációs alapról, és először is az előadónak, Dali asszonynak adom meg a szót négy percre. Grazie, Chair, Commissario. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, és köszönöm kollégáimnak, valamint az árnyék elődóknak, a frak- többi frakció részéről a hozzájárulást a munkához Ebben a teremben több vitát tartottunk már az európai értékekről, a szolidaritás elvéről és az emberi élet értékéről. És ugye ebben a teremben sokszor hangsúlyoztuk, hogy az állampolgárok érdekének védelme a legfontosabb feladatunk, és ennek érdekében kell döntéseket hozzunk, még akkor is, ha ezek a döntések nem mindig nagyon népszerűek. Hosszú ideje, hosszú ideje nem foglalkoztunk a migráció kérdésével. Talán abban a reményben, hogy majd megoldja magát, megoldódik, de hát nem ez történt, jól látjuk most már. Sőt, ez a hozzáállás sokakat eltávolított az Európai Uniótól, és mindeközben életek elvesztését hozta magával. Mindeközben az európai intézmények most meg keményen kell dolgozzanak, hogy visszanyerik azt a bizalmat, amit elvesztettek az állampolgárok körében. Tény, hogy az Európai Unió többféle intézkedést hozott, hogy a bevándorlás kérdésével több aspektusban foglalkozzon és kezelje azt, és bár az Európai Parlament előre lépett egy közös európai menekültügyi rendszer létrehozása érdekében, a teherek meghozdása révén kulcsfontosságú döntéseket elakasztott a tanács, illetve egyes tagállamok vezetői. Ez veti fel a mai alapnak, mai tárgyalat alapnak a szükségességet, egy 10 milliárd euróval működő menekültügyi és migrációs alap, amely mire támaszkodhatnak a tagállamok. Egyesek úgy gondolhatják, és majd így hozzászólnak ma este, hogy az Európai Unió határain kívül kell megoldani a migrációs kérdéseket, ugyanakkor látni kell, hogy a mai valóság az, hogy már most is több EU tagállamnak pénzügyi segítségre van szüksége arra, hogy a előtte levő problémákat kezelni tudja. Ez a támogatás mutatja majd, hogy hajlandóak vagyunk létre egy olyan szakpolitikát elinteni, amely a szolidaritás alapján a megoldásokat törekszik. Hazám Málta olyan ország, ahol az állampolgárok bizony jól tudják, mit jelent a külső határokon élni. Hazám sok életet mentett meg, befogadtunk embereket, vállaltuk a felelősséget, szolidaritást mutattunk, ám vannak olyan EU tagállamok, vannak olyan EU tagállamok rajtunk kívül is, amelyek a határon vannak, külső határon, és, és megtették a rájuk eső feladatokat, sőt többet. Mások meg nem. A szolidaritás elve kell, hogy működtesse ezt az alapot. Városainkban és falvainkban láthatjuk azt a munkát, melyet az állami, regionális és helyi önkormányzatok, valamint a civil szervezetek, NGO-k végeznek e feladatok ellátásában. Annak érdekében, hogy csökkentsük a migráció által a társadalom lehező nyomást, különös figyelemmel a kísérlet nélkül utazó kiskorúakra, és ezt a munkát elősegítve kell haladnunk, és köszönöm, hogy a Szabadság támogatja ebből erőfeszítésünket. Az alap a, az integrációt is kell, hogy szolgálja a társadalom egészének érdekében. 10,4 milliárd euró támogatná ez alaprévén a tagállamokat, különösen a leg inkább a problémára kitett tagállamokat. Azért ehhez persze kell egy közös európai migrációs és menekültpolitika, ezzel tudnánk a legjobban kiaknázni az alap jelentette ez előnyöket. Ez egyetlen olyan eszköz, ami az európai tagállamokban a migrációs kérdést EU szinten segítené kezelni. Célzott munkára van szükség a tagállamokban is, meg harmadik országokban is, ez az alap ki kell egészítsen már működő eszközöket, amelyek harmadik országban kerülnek bevetésre, és nem az a célja, hogy más alapok működését kiváltsa. Több pillére épül az alap, a közös menekültügyi rendszer és a szolidaritás rendszere minimum százalékokat is meghatároz célok érdekében. Ezek a minimum százalékos arányok némileg csökkentik ugyan a rugalmasságot, ám hangsúlyozzák, hogy mindegyik cél elem kulcsfontosságú. És egyetlen ország sem maradhat le. A szolidaritás láncában minden tagállamnak vállalnia kell a felelősséget, mert ha valóban hiszünk abban, amit az elmúlt öt évben mondtunk a szolidaritásról, akkor a szavakat tettekké kell formálni. Köszönöm. Kiitokset eh, esittelijälle, kiitoksia edustaja Dalli. Ja haluan vain sanoa, että tänä Köszönöm szépen, Dali asszony. Szeretném elmondani, hogy tartsuk be a hozzászállási időket ma este, mert éjfélnél tovább nem dolgozhatunk. Ez vonatkozik mindenkire. Avramopoulos biztos úr, önnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Dali asszony, az Európai Bizottság üdvözli az Európai Parlament gyors reakcióját eh, a jelentés előkészítésével. Itt három fontos anyagról van szó, amiről ma beszélünk. Mindenek előtt, ami az új menekültügyi és migrációs alapot érinti, ez egy horizontális eh, kérdés, eh, amely mind a három alapot érinti. Szeretném hangsúlyozni, hogy abban bízom, hogy a tanács gyorsan elfogadja a tárgyalási mandátumot ebben a kérdésben. A migráció és a biztonság a legfontosabb aggodalmak közé tartozik, amelyek foglalkoztatják polgárainkat napjainkban. Kellő forrásra van szükség, hogy támogassuk akcióinkat ezen a területen, a politikai prioritásokkal összefüggésben, és az EU alapok egymást kiegészítő módon kell, hogy működjenek itt az elmúlt időszakban mintegy egy millió menekült kérelemre vonatkozott ez a terület, és mintegy 3,4 millió polgár volt érintve harmadik országokból, és ezt nem lehetett volna elérni az uniós költségvetés támogatása nélkül. Természetesen a dolgok változnak, és a finanszírozást rugalmassá kell tenni, le kell egyszerűsíteni, és alkalmazhatóvá kell tenni, alkalmazkodóvá is. Éppen ezért megfelelő határ ellenőrzésre van szükség és biztonságra több, mint 36 milliárdot szállunk 2021-2027 közötti időszakra, és ebből 10,4 milliárd kerül a menekülgyi és migrációs alaphoz. Ez tükrözi azt, hogy mennyire fontos az, Euró- az Európai Bizottság számára ez a kérdés, hogy a migrációt jobban tudjuk kezelni, a határokat ellenőrizni és a biztonsági kihívásokkal szembeszállni. Tudom, hogy ezt a véleményt osztja az Európai Parlament is. A menekültügyi és migrációs alap mindenek előtt támogatást nyújt abban, hogy erősítsük a közös európai menekültügyi rendszert, legális lehetőséget kínáljunk, és támogatást kínáljunk harmadik állambeli országnak. Ezen célok keretében ösztönzést kívánok nyújtani integrációs intézkedésekre helyi és nemzeti szinten, regionális szinten is, mint nyelvképzések például, polgári képzések, és szolidaritást kívánunk erősíteni a tagállamokkal. Az alap majd segít abban is, hogy az irreguláris menekülteket kezeljük, és biztosítsuk, hogy nem maradjanak tovább az EU-ban, mint amire lehetőségük van ehhez a költségvetésnek rugalmasnak is kell lenni a finanszírozásban. Olyan pénzügyi eszközökre van szükség, amely az EU politikákat támogatja, és a prioritásokat is. 2027-ig tartó időszakról van szó, tehát pénzügyi forrásokra van szükség, amelyeket biztosítottunk a tagállamoknak, amennyiben rászorulnak erre. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a rugalmasság kérdését ezért építettük be mind a három alapban a rugalmasságot. Három alapról beszélünk ma éjszaka egy témán belül, és a félidős jelentés, vagy középtávon szeretnénk ezt a pénzt az EU prioritások alapján eljuttatni az rászorulókhoz. Ugyanakkor pedig 50%-ot juttatunk a tagállamoknak, hogy gyorsan tudjuk támogatni az ő fellépéseiket, és a hosszú távú ö, beruházásokat szeretnénk elősegíteni. Az egyszerűsítés is nagyon fontos. A menedzsmentet egy egységes szabálykönyv révén kívánjuk egyszerűsíteni, és szinergia hatásokat is szeretnénk elérni az alapok között. Egymás kiegészítő témákról van szó a migráció és a menekültügy, illetőleg a biztonság kérdésében. Vannak egyes területek, mint a harmadik államok polgárinak integráció, radikalizáció ellenes intézkedések, együttműködés partnerországokkal, egy irányba mutatnak. Ebből csak egy néhányat mondtam. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy alá kell húzni, hogy az Európai Parlament egy sor fontos dologra hívja figyelmet, és megszüntetünk bizonyos akadályokat, amelyeket az Európai Zöldség nem tud elfogadni. Minimális kiadások meghatározása egy akadályt jelentenek a tagállamoknak, különböző igényeik vannak, és különböző lehetőségeik. Éppen ezért olyan irányba kell csatornázni az EU pénzeket, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ezt kiegészíteném még azzal, hogy ez a javaslat, ami megszületett mindeddig, az még kevésbé lenne rugalmas, és túl nagy terhet rakna administratív szempontból a résztvevőkre. Az származási és tranzit országok vonatkozásában is fel kell lépnünk. A szoros együttműködés kulcsfontosságú a partnereinkkel, hogy időben is jól reagáljunk ezekre a kihívásokra. Külön hangsúlyozni szeretném a következőket még. Egy maximális limit meghatározásánál a külső forrásoknál, és itt nem csak a rugalmasságról beszélünk, hanem igazából figyelembe kell vennünk a migráció és biztonsági kérdéseket is. Éppen ezért a kondicionalitás magas fokát 30%-ban határoztuk meg az abszorpció során a tagállamok számára a középtávon. És tematikai könnyítéseket és eszközöket is meghatározunk. még fontosabb, mint valaha, hogy jól kezeljük ezeket a pénzeket, és az eszközeinket úgy határozzuk meg, hogy az idő tesztjét is kiállják, időpróbáját is kiállják. Köszönöm. Szép. kollega Ellis Lainille, joka puhuu Köszönöm szépen a következő hozzászóló Elis Lain, aki a Deve nevében jelentkezik szólásra. E Elnök úr, biztos úr. Először is az előadónak, Miriam Dalinak mondok köszönetet. Nagyon fontos ez a dosszié, és nagyon jó munkát végzett a Fejlesztési Bizottságban dolgozó kollégákkal együtt. Igyekezett biztosítani azt, hogy az alap új külső dimenziója figyelembe veszi a harmadik országokra gyakorolt hatást, és a fejlesztési együttműködési eszközzel nem folyik össze, amely a szegénység megszüntetését kell, hogy célozza mindenfajta kondicionalitás nélkül, hogy visszatérítések legyenek vagy sem. A jó hír, hogy lesz finanszírozás most már a közös európai menekültügyi rendszerre, a befogadásra, legális útvonalakra, integrációra ne a visszatérítéseket ösztönözze ez az alap, amelyek egyébként sem következhetnek be anélkül, hogy lenne hatástanulmány arról, hogy a származási országokra ez milyen hatással van. Tehát a Libe szakbizottságban elfogadott szöveg az már sokkal jobbnak tűnik, mint a bizottsági eredeti. Ide beépítették az integrációt és a legális útvonalak megteremtését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Slány kollégának, most pedig a Költségvetési Szakbizottságból Daniele Viotti következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Arva Pomulasz biztos úr. Az új uh, alap most már több mint 10 milliárd eurót uh, fog biztosítani az elkövetkezendő 7 évre, és ez meg kell, hogy teremtse a feltételeit annak, hogy végre ezt a politikát megvalósítsuk, amely a szolidaritáson alapszik a tagállamok között. Ahogy tudjuk, ez egy globális jelenség, amelyre egységesen kell választ adni európai szinten, tehát az integrációs projekteket is finanszírozni kell, a helyi szinten, és nem és támogatni kell tehát ezeket a projekteket, amelyeket Salvini miniszter éppen eltöröl, megszüntet. A lényeg pedig pont ezek lennének, de a Salvini kormány szerint az lenne a biztonság, hogy ezeket megszüntetnék, az épületeket sem bocsátanák rendelkezésre, és így tovább. Hát természetesen nem biztos úr a populista erők, amelyek Olaszországban kormányon vannak, és itt is jelen vannak ebben a teremben. Egyelőre csak arra használják ezeket az érveket, hogy állandó választási kampát, kampányt fordítsanak. Említhetném Kaczynszkit, Orbánt, Kurcot elég Európában körülnézni, és most nézzétek meg, nézzék meg ezt a termet. Olaszországnak egyetlen egy képviselője nincs itt, az olaszországi kormányon lévő többség egyetlen képviselője sincs itt, hogy ezeket a problémákat megbeszéljük. Köszönöm szépen még egyszer, biztos úr, és köszönöm az előadónak is az elvégzett munkát. Kiitokset kollega Viotti. Ja sitten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin. Köszönöm szépen, Viotti kollega. Most pedig a frakciók nevében következő hozzászólók jönnek. Lénárd úr először a néppárt nevében két perce van parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. A migrációs válság az egyik legmélyebb krízis az EU történetében, és egy dolgot világosá tett az elmúlt években, azt, hogy erősíteni kell az európai választ, és az új alap nagyon fontos szerepet játszhat ebben. Köszönöm Avramopoulos biztosnak, hogy javasolta az alap költségének meg háromszorozását. A néppárt kérte ezt a költségvetés emelést, és a bizottság meg is tette ezt. Ám hát nem csak elegendő forrása van szükség, hanem rugalmasságra is, hogy igazit tudjunk az előttünk lévő kihívások változásaihoz, és a célok egyensúlyához is, amelyek az alapszolgál. Értem némileg a biztos úr által képezett frusztrációt, hiszen az egyen, az egyensúly az eredeti javaslatban benne volt, ám valahogy elveszett a házbeli vita során. Az előttünk levő szöveg a legális migrációra és integrációra koncentrál, csökkentve az illegális migráció elleni harcot és a visszaforítást a kötelező kiadási elemek ott vannak, kivéve az illegális migráció elleni harcra vonatkozó kiadást, meg a visszatérítés vonatkozó kiadást. Holott, ha valóban eredményes és holisztikus módszertant akarunk bevezetni, akkor együtt kell működjünk az EU-n kívüli országokkal, a kibocsátó és országokkal. Abszolút létfontosságú ez. Ám az előttünk levő módosítók, itt az Európai Parlamentben született módosítók, szinte lehetetlené teszik az ilyen együttműködést harmadik országokkal. A kérdésekben csalódott vagyok, azért, mert a ház többsége úgy tűnik, úgy gondolja, hogy az illegális migráció elleni harc és az illágilásan itt tartózkodó harmadik országbeli polgárok visszafordítása, meg az együttműködés harmadik országokkal nem fontos. A néppárt számára ez fontos. Az összes cél, amelyet az alapszolgál fontos, ezért terjesztettünk a módosítókat a honlapi szavazásra, hogy realistább legyen az alap, és szeretnék felhívni minden kollégát, aki erre a lista nézeteket osztja, hogy támogasson bennünket a holnapi szavazáson. Köszönöm. Köszönöm szépen Lénárc képviselő szavait. A következő hozzászóló a szociális frakció soraiból Cecil Kienge asszony egy percben. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a munkát. A migrációs áramlások ellenkezelése az Európai Unióban a hatékony integrációra és befogadó politikákra is támaszkodik. Ezeket szolidan meg alapozza a szerződés 80. cikke, és ezért szeretnénk erősíteni az integrációt ebben az alapon belül, ezen az alapon belül, és azt kérjük, hogy a migrációs jelenséget holisztikus módon kezeljük. kezeljük és hogy ez szerepeljen a bizottság napirendjén is. Egyébként az Európai Parlament a 2016 áprilisi dokumentumban is hangsúlyozta ezt. Sokkal hatékonyabban kell fellépni, megerősíteni a kiszolgáltatott menedékérők védelmét, mint a nők, a gyermekek, kiskorúak, és legális útvonalakat is kell teremteni, amelyek biztonságosak, és ennek az alapnak most nagyobb rugalmasságot biztosítottunk. Reméljük azt, hogy több európai kormány is a finanszírozást az Európai Uniós prioritásokra fogja fordítani, és így hozzáadott értéket tudunk teremteni az egész Európai Unió részére. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kienge asszony. A következő szóló a konzervatív a frakció soraiból Wimberg asszony parancsol, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU ö, ö, ö, fenyegető veszélyek nem a katasztrófákból adódnak, hanem abból, hogy nem tudunk erőteljesen fellépni az illegális migráció ellen, nem tudjuk megállítani ezt. Ebből adódik az EU válsága, nem más okokból. A migrációs alapeszköznek meg háromszorozása még több, még csalogatóbb lesz a szerencsalavagok számára az idevaló út, kedvező feltételeket teremtünk számunkra, tehát karokkal várjuk az illegális bevándorlókat, ez fokozni fogja az EU-ba irányuló migrációt. Az integrációt célozza meg az alap, asszimilációt nem szolgál. Svédországban nagyon sok pénzt adtunk ki már arra, hogy integráljuk ezeket az embereket az elmúlt tíz évben, több integrációs projekt indult el, amely támogatni volt hivatott az újonnan érkezőket, hogy betagozódjanak a e, munkaerőpiacra, a lakáspiacra, nők és férfiak számára külön-külön belép e, időt biztosítva, például az uszodákban, e, és sorolhatnám. Ám ezen intézkedések nem vezettek sehova, csökkenteni kell a migrációt, az illegális migránsokat vissza kell küldeni, és addig is le, le kell tartóztatni, a többieket pedig asszimilálni kell a befogadó társadalomba. Köszönöm szépen, Wimberi asszony. Következő a szóló a zöld frakciósoré Borszkák Keller egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek a munkát, különösen azt, hogy támogatta azt a kezdeményezésünket, hogy a közösségek és önkormányzatok is kapjanak forrásokat. Ez itt történnek a voltak éppen cselekvések, itt tudják az európai polgárok segíteni a bevándorlókat. Ez az Európa, amit szeretnénk látni, és helyén való, hogy ide tegyük a pénzt. Ugyanakkor illúzió azt gondolni, hogy más országok majd megoldják a mi problémáinkat hogy valahol Egyiptomban, vagy valahol majd létrehozunk egy központot, és akkor az majd megoldja a problémát. Ez majd, ez megsérti az emberi jogokat, és az európai jogok ellen hat. Nem tehetünk pénzt olyan projektokba, ahol olyan jogokat sértenek meg, amelyekért mi kiállunk. Ehelyett az Európai Uniónak emberi jogokra szolgáltatása van szüksége, biztosítjuk tehát, hogy az alap felhasználható az integrációra, a bajban levők megsegítésére, és az Európában levő, aktívan itt levő emberek megsegítésére. Köszönöm szépen, Keller asszony. Most pedig a GUE nevében Martina Anderson egy percben. A mediterrán térségben az elhunytak száma egy fontos feladat, az igenis a itt sok ezer ember menekült halt meg a földközi tenger térségében, a, az EU pedig most a kezeit ebben az a kérdésben a humanitárius válság miatt. A líbiai határőrség megölte az embereket, és kirakta őket egyszerűen a tengerre az embereket be akarják zárni, a menekültek még mindig éheznek, verik őket, és nem kapnak vizet sem. Arra kényszerítik őket, hogy rettenetes körülmények között éljenek. A válság mélységét az EU menekültügyi politikája még súlyosbította, szégyelje magát a néppárt és a szélsőjobb, amely fél a félelmet használja fel embereket, és az embereket kitoloncolják bizonytalan országba, és közben hivatkoznak a rugalmasságra. Egy fenntartható megoldásra van szükség az emberi méltóság, a biztonság és az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. Egyetlen emberi lény sem illegális. Köszönöm szépen. A következő az EFTD nevében ez úr, három percben. Köszönöm szépen. Hatodik a szerda, március hatodik. Franz Timmermans, igen tisztelt kollégánk, azt mondta, hogy Európa már nem szembesül a migrációs válsággal, ahogyan ezt megismertük 2015-ben ezt támogatja az ENSZ statisztikája is. 89%-os csökkenést állapítunk meg 2015 és 2018 között a mediterrán térségben. Jó hírek ezek. Most pedig itt állunk egy 10 milliárd eurós csomaggal, amelyel a menekült ügy és migrációs kérdést akarjuk kezelni, miközben Timmermans úr azt mondja, hogy nem is nagy ügy ez már időközben, akkor mire költjük el a pénzt? Ez tartalmaz ö, ö, vesztegetéseket harmadik államoknak, hogy táborokat alakítsanak ki, ahol embereket tartanak majd, és pénzt adnak arra, hogy EU-n belül is fizessenek embereknek, hogy fogadjanak be menekülteket. Hát ez egy bizonytalan, képlékeny összeg, ugye ilyen politikai célokra használják a pénzeket, nem is nagyon határozzák meg, miről is van szó, de nézzük csak meg. Hát végül is csak 10 milliárd euróról van szó, amit az adófizető áll. Miről is van szó valójában? Itt egy szervezetről van szó, amely döntést hozott, de látja, hogy nem tudja megállapítani a tömeges migrációt, Éppen ezért aztán a szolidaritás szellemében kívánnak fellépni, és egyszerűen fizetnek valakinek azért, hogy embereket fogadjanak be, függetlenül attól, hogy az ott élő emberek egy adott országban mit gondolnak erről, de ne felejtsük el, hm, hogy mi történik, önök nagyon félnek, a rettenetes populisták, ezek a rettenetes emberek, ők gyakorlatilag csak arra figyelnek, mit mondanak a választók. Az európai választás következik, és hm, természetesen a ma esti Westminsteri döntés miatt szomorúak lesznek, de az Egyesült Királyságnak esélyeket kínál. Vegyük komolyan a dolgokat, az intézkedéseket majd látják az emberek. Önök az egész EU-ban élő emberek EU ellenes érzések áldozataivá válnak, mondják, és a választásokon az ezt is az establishment ellenes erőket támogatnak. A gyökerekhez kell menni, úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, önöknek pedig hú, növekedni fognak a populisták. Nézzék meg Nigel Farage szerepet itt a parlamentben, hogyha nem jutnak el a gyökerekhez, akkor igenis vegyék figyelembe figyelmeztetésnek a Brexit-et, mert különben nagyon kellemetlen eredményekre jutunk. Etheridge. Köszönöm szépen Etheridge kollégának. Most pedig az ELNF képviseletében Löbreton úr következik egy percre. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A menekültügyi és migrációs alapnak ezt az újabb válfaját megteremtve az Európai Unió folytatja őrült menekültügyi és migrációs politikáját. Katasztrofális az eredmény, több mint 10 milliárd eurót akarnak arra szánni, hogy a migránsok áttelepítését és áthelyezését megoldják, illetve legális lehetőségeket teremtsenek, és idézem az interkulturális és vallásközi párbeszédet akarják megszervezni a társadalom és a migránsok között, miközben az európai értékeket kellene megvédeni, a nők védelmét a radikalizációval szemben. Masszívan finanszírozzák a civil szervezeteket, amelyek támogatják a migrációt, például Soros György milliárdos Open Society alapja, és már megint mit látunk, a civil, az európai civilizációt csapjuk be, és az európai embereket áldozzuk fel. Köszönöm szépen, Le Breton úr, most pedig, mivel nem látom Epitidétos urat a teremben, a következő hozzászólót szólítom, aki Augustin Diaz de Mera a néppárt képviseletében másfél perce van. Elnök asszony, biztos úr, a menekültügyi és migrációs alapnak rugalmas eszköznek kell lenni, hogy alkalmazkodni tudjon a jövőbeni kihívásokhoz és a tagállamok igényeihez. És hogyha megfelelő a finanszírozás, akkor lehet a szembejövő kihívásoknak megfelelni. Az EU jogi vívmányainak meg kell felelni, a közös értékeket tiszteletbe kell tartani, hozzá kell járulni a sürgősségi alapokhoz, amelyeket Líbia, illetve Afrika támogatására hoztunk létre. Azt is garantálni kell, hogy valamennyi jogi kötelezettségvállalásunkat teljesítsük. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy az ide érkező személyek megfelelő befogadó körülmények közé kerüljenek, és tisztességes eljárást folytassanak le. A bizottság azt is javasolja, hogy ez az alap segítse a származási és tranzitországokkal folytatott együttműködést, annak érdekében, hogy a visszafordított személyek ne váljanak bűnözők áldozatává, embercsempészek áldozatává. A határok ellenőrzése, az embercsempészekkel való szembeni fellépés és a származási és tranzitországokkal való együttműködés hatékony, de még mindig nem teszünk eleget annak érdekében, hogy ezt a tragédiát meg tudjuk szüntetni. Tehát ezt az eszközt létre kell hozni és használni kell. Köszönöm szépen Diaz de Mera úrnak. A következő hozzászóló Juan Fernando López Aguilar egy percre. Señora Presidenta, comisario avramopoulos estamos llegando al final de este mandato del Parlamento Europeo. Nos, most már a mandátumunk vége felé járunk, és tényleg drámai válságomról van szó, amiről itt vitatkozunk. Mindenek előtt a politikai szándékokat kell vizsgálnunk. Az Európai Parlament végül is elvégezte a munkáját, és uh, Támogatjuk ezt a jó jelentést a pártunk nevében, is, amit Dali kolléga készített, a jelentés egy menekülti és migrációs alapot kíván létrehozni, mint egy 10,4 milliárd euróval a következő több éves pénzügyi keret vonatkozásában. Tehát koherens válaszra van szükség, konzekvensen kell fellépnünk, ezt kell szolgálnunk, egy átfogó vízióra van szükség, és így tudjuk kezelni majd ezt a helyzetet. Mindenek előtt tehát arról van szó, hogy igyekszünk hatékonyan fellépni, hatékonyan dolgozni, a cél az, hogy a szolidaritást átültessük a gyakorlatba, ezek ne csak szavak legyenek, hanem valami kötelező. Köszönöm szépen López Aquilar kollégának, Emil Radev a következő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez a migrációs alap egy fontos téma, mert így tudunk támogatást biztosítani a tagállamoknak abban, hogy megoldják a migrációs áramlatot áramot, és üdvözlöm a költségvetésben szereplő összegeket, amit az Európai Bizottság javasolt egyébként. Ez egy bizonyíték arra, hogy a migráció továbbra is napi renden marad, és egyetlen országot sem hagyunk magára abban, hogy ezt a nyomást kezelje. Bulgária egy olyan ország, amely frontvonalban van a migrációs hullám kapcsán, és ezért nagyon fontos, hogy fel lehessen használni az ideiglenes menekültek visszavitelére ezeket a pénzeket. Nem engedhető, hogy az emberek 40%-át küldik csak vissza azok közül, akiknek nincs joguk itt maradni. Ezt a százalékos arányt meg kell növelni. Az Európai Unió nem lehet mindenkinek a megmentője. Egyszerűen gazdasági okoknál fogva érkeznek sokan. Mindenki, aki nem legális migráns vagy nem menekült, azt vissza kell küldeni abba az országba, ahonnan érkezett. Az alapot erre is fel kell tudni használni. Köszönöm szépen.

felszólalások körében egy hozzászólás van, Marius úr. Marius úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A menekültügy és migrációs alap fontos szerepet játszhat, és kell, hogy játszon. Olyan időkben, amikor súlyos migrációs áramlatok van kitéve Európa, és az első befogadó országokat kell elsősorban támogatja, amelyek felszívják a fő menekült és migráns menekült tömegeket, és ahol nagyon komoly harcot igényel az erőfeszítéseket igényel, hogy a, a, a víz felett tartsák a, a, a fejüket. Ezek az országok, ahol egyrészt nagyon sok szerencsétlen menekült van, ugyanakkor rengeteg illegális migráns is. Ezért helyén való az a követelés, hogy a visszafordítás, visszatérítést is hangsúlyozni kell. Mert ahhoz, hogy hatékony megoldást találjunk, különösen Görögországban és az égiai tengeri szigeteken, ahol több ezer illegális migráns van, akiknek nem jár nemzetközi védelem, azokat vissza kell fordítani azokba az országba, ahonnan érkeztek. Ez is fontos feladat. Köszönöm szépen, Marias úr. Még egy spontán felszólási igényt kaptunk. Julie Ward kérte a szót, megkapja, parancsoljon. Javítva a pénzügyi aspektusát az EU migrációs politikájának, lényegi fontosságú lépést teszünk, ezért üdvözlöm azt a előlépést, amit a javaslat magával hoz kollégám Miriam Dali, a jelentéstevő, komoly hangsúlyt tett arra, hogy a helyi önkormányzatok is fontos szerepet játszhassanak az európai migrációs politika végrehajtásában. Az emberi jogokra tett hangsúlya, és különösen az emberi méltóság fontosságára felkehívjuk a figyelmet, az EU és a tagállamok legtöbbje szégyenletes módon bánik a migránsokkal és a menekültekkel, Létfontosságú, hogy ezt a tendenciát kiküszöböljük. Különösen aggaszt az, hogy az ön, hogy nagyon sok emberre nyomást gyakorolnak, hogy önkéntesen térjenek vissza a hazájukba. Az ilyen lépések megszerzésekor a hatás, hatóságoknak biztosítani, hogy valóban önkéntes alapon működjen Ez mert ma nem így van. Az EU-ban mindenhol az állampolgárok és a különféle civil szervezetek, alulosszerző szervezetek látják el a humanitárius munka jelentős részét, a migránsokat és menekülteket ellátva. Kafekáléról, meg más szeretekről már beszéltem ebben a házban, akik segítik az utcán élő migránsokat. Elnök. Köszönöm, sajnos. Éjfélkor le kell állítani az ülést, ezért kell szigorúan mérnem az időt, beleértve a biztos úrra szabott időt is. Elnézést kérek előre tehát. Most tehát Avramopoulos biztos urat illeti a szó, Parancsoljon, biztos úr. Okay. Kedves kollégák, az EU költségvetése sokkal több, mint egy könyvelési gyakorlat. Ez egy világos és konkrét kifejeződése az EU politikai prioritásainak. Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett marad abban, hogy önökkel együtt működjön a továbbra is, és a tanácssal is természetesen, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a legfontosabb témákban. És örömmel várom, hogy folytassuk a tárgyalásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Az utolsó hozzászóló Miriam Dali. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat. Igaza van a biztosnak. Ez egy olyan alapely segít a tagállamoknak, amikor leginkább rászorulnak erre. Ez a LIVE szakbizottság pozíciója, és szeretném elmondani, a minimális százalékos arány a legfontosabb célok arányában az EU migrációs politika kapcsán. Ez nem jelent terhet, akadályt ez a célok elérésére szolgál, amiket az Európai Bizottság prioritásként határozott meg, hogyha a rugalmasságot támogatjuk, az nem zárja ki, hogy egy minimális szintet állapítsunk meg a célok finanszírozására. Egy második pont, hogyha egy plafont állapítunk meg, ez azt jelenti, hogy ezt a finanszírozási eszközt arra használják, amelyre kitalálták. Itt a migráció kezelésének fő eszköze ez a finanszírozás területén. Itt vannak aztán más eszközök is, amelyekkel más külső fellépék is lehet finanszírozni, és más alapokat nem lehet kompenzálni ebből, amelyek nem érik el a céljakat egyébként. Most pedig a néppárti megállapításokra reagálnék. A, a tagállamok 42%-ot állapítanak meg, ez egy minimális százalékos követelmény. 40 ot térnek vissza az emberek, és ezt egyébként nem vettük ki az alapból, és itt a tagállamokat finanszírozni tudjuk, ez ne, de azt biztosítani kell, hogy ez ne legyen az egyetlen célja az alapnak. És a visszaélésekkel szemben fel kell lépni, de nem csak ez a cél természetesen. Nem tudom, honnan jött ez a megállapítás egyébként. Köszönöm szépen a vitákat. Köszönöm szépen Dali asszonynak. Ezzel ezt a témát lezártuk. A szavazásról, szavazás holnap lesz egyébként. A következő, az utolsó előtti téma a mai estén. Tanya Fajon a szerzője a jelentésnek a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz. Meg is adom a, szőt, a szót Fajon asszonynak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szlovénul fogok beszélni, és a hat percemet föl fogom használni az ülés elején, a vita elején. Az Európai Unió nagyon sok kihívással nézett szemben, a, szembe az elmúlt években, és az európai állampolgárok bizalmát ezek aláásták. A nacionalizmus, a populizmus erősödése bizonyítja, hogy nem volt képes az Európai Unió hatékony migrációs politikát megvalósítani. Az európai szolidaritás hiánya, illetve az, hogy nem sikerült közös megoldásokat megteremteni, ö, olyan ö, tények, amelyeket, pontok, amelyeket kihasználnak az Európa ellenes szélsőséges erők. És azt kockáztatjuk, hogy a Schengeni térség jól működjön, hogy egyáltalán meglegyen. Elég Szlovénia szomszédjára, Ausztriára tekinteni, vagy más Schengen térségbeli országokra, hogy lássuk, hogy mi történik. Annak ellenére, hogy további intézkedésekkel védjük a külső határokat, és annak ellenére, hogy jelentősen csökkent az Európába irányuló menekültek száma, ezek az országok már több mint három éve hosszabbítgatják a belső határellenőrzést mindenféle igazolás nélkül, anélkül, hogy ezek jogosult ellenőrzések lennének, és nehéz nekem elmagyarázni a választóimnak, hogy miért kell határellenőrzésen átesniük például a német-osztrák határon, amikor is Schengeni térséget mindig úgy írtuk le, mint ahol a mozgás szabad, a személyek, az áruk mozgása szabad, ez a térség jellemz, jellemzi az európai integrációt, és így tovább. A történésekért tehát az európai vezetők a felelősek, de úgy tűnik, hogy hiányzik ez a felelősségvállalás, és hiányzik a tudatosság. Persze ahhoz, hogy biztonságosak legyenek a külső határaink, hatékonyan működő és megfelelő alapokra is, pénzügyi alapokra is szükség van, és ezért nagy örömömre szolgál, hogy megbeszélhetjük ezt több mint 9 milliárd eurót fordíthatunk a határok menedzselésére, a vízumrendszerre. Ez most ötszöröse annak, ami jelenleg a rendelkezésünkre áll, és nagyon sok pénz ez, hogyha józan észre használjuk fel. Az ilyen pénzügyi eszközök nagyon fontosak az európai állampolgárok számára, mert az európai politikákat gyakorlati konkrét intézkedésekké alakítják át, és így kerülhetünk közel az európai állampolgárokhoz. Szeretném üdvözölni azt, hogy legalább 70 millió eurót fognak szánni olyan intézkedésekre, amelyek Szlovéniát érintik. Szlovénia például az egyik legnagyobb nyomás alatt álló EU-s külső határ kezelője, nagyon-nagyon nyomás ezen a határon, különösen a nyári hónapokban. És a két pillér közül az első az integrált határigazgatás, itt ugye a szárazföldi, a vízi és légi határok tartoznak, mint a felkutató és mentési műveletek, illetve az illegális határátkelés felderítése, a határokon átnyúló bűnözéssel szembeni küzdelem, illetve az információs rendszerek használata, amelyekkel az utasokat és az árukat ellenőrzik. Tehát ez az eszköz támogatni fogja a tagállamokat abban is, többek között, hogy a közös vízumpolitikát végrehajtsák. Az alapok 60%-a a tagállami nemzeti programokra fog fordulni, és 40% pedig az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott intézkedéseket fogja lefedni európai politikák végrehajtásáról van itt szó, amelyek a szolidaritáson, illetve a tehermegosztáson alapulnak a tagállamok között, és azon is, hogy a kölcsönös bizalmat erősítsük. A tárgyalások során sikerült azt is garantálni, és ennek egyébként nagyon örülök, hogy legalább 20%-a a forrásoknak a vízumpolitikára fordítódjon, illetve arra, hogy a jóhiszemű utazók határátlépését segítsük, hiszen ezek a jóhiszemű utazók nem jelentenek semmifajta fenyegetést, sem a Schengeni rendszerre nézve, sem az Európai Unióra nézve. Ez az egyik sikere az Európai Uniónak az egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy a Schengeni térségben szabadon lehet mozogni. A Schengeni térség egyébként az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy az európai állampolgárok felismerjék, hogy mennyire fontosak ezek az alapvető szabadságjogok, és hogy milyen fontos az, hogy az európai egységes piac is működhessen az emberi jogok és szabadságjogok védelmét is tudjuk garantálni, azzal, hogy intelligens információs technológiákat és határellenőrzési rendszereket használunk. Hiszen így mondjuk arra kell odafigyelni, hogy a magánélet megsértésének a kockázata megerősödik, tehát azokat a rendelkezéseket is meg kell erősíteni, amelyek a tagállamokat kötelezik arra, hogy tartsák tiszteletbe, a, tiszteletben a nemzetközi és az európai jogszabályokat, különösen gondolok én itt a reforma tiltására, és a személyes adatok védelmére. Ami a hotspotokat illeti, a nemzetközi védelemre vonatkozó szabályok tiszteletben tartása szerepel itt, illetve a kiszolgáltatott személyek védelme, közéjük tartoznak a gyerekek. Ez az alap, amelyről ma este itt beszélünk, az egyik legfontosabb eszköz, amely ennek a politikának a végrehajtását támogatja az Európai Unióban, és ezért továbbra is az a véleményünk, hogy az elkövetkezendő 7 évre szánt alapokat nem a harmadik országokban működő programok finanszírozására kell fordítani. A határ management az nem azt jelenti, hogy harmadik országokban mindenfajta menekült befogadó táborokat építünk fel. Az átláthatóság növelésére javasoljuk azt, hogy a civil társadalom, illetve a helyi és regionális hatóságok részt vehessenek a nemzeti programok kidolgozásában, hogy ebbe sokkal jobban vonják őket be, és hogy a parlamentek a felülvizsgálati szerepüket betölthessék, tehát hogy ne legyen kétséges, hogy ezt az eszközt hogyan költik el. Köszönöm szépen Tanya Fajonnak, most pedig Abramopoulos biztos úr következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Fajon asszony. Már hangsúlyoztam az első vita során bizonyos horizontális kérdéseket, amelyek mind a három alapot érintik például a rugalmasság és a szinergia igényét, a többi alap, összes többi alappal való szinergiáról beszélek. Várom, hogy a tárgyalási mandátum mielőbb elfogadásra kerüljön. Az EU finanszírozás létfontosságú ahhoz, hogy létrehozzuk és fenntartsuk az erős külső határvédelmet. Négy évvel a, a több éves pénzügyi keret működése után az EU támogatás már majdnem 9000, révén majdnem 9000 határot sikerült kiképezni. Az EU költségetekből való finanszírozás a frontvonalban levő tagállamokat tovább segítette, nagy migrációs nyomások idején segítve őket az EU külső határain. Az ilyen erőfeszítéseket fenn kell tartani, erősíteni kell a megnőtt migrációs kihívások idején és váratlan helyzetekben, a kialakulnak az Európai Unió határainál. Ezen túl a szinergiák az egyéb uniós cselekvésekkel más területeken kell, hogy támogatást kapjanak, annak érdekében, hogy maximalizáljuk a helyben való hatásokat. Az Európai Bizottság válasza a jövőbeli kihívásokra világos. Javasoltunk egy új külön alapot az integrált határmenedzsmentre, tovább erősítve az Európai Határügynökséget egy állandó erővel. Az új határalap egyrészt segíti a tagállamokat ahhoz, hogy vám ellenőrzéseket hajtsanak végre, és finanszírozza e- ez beli eszközök beszerzését. Ugyanakkor a határmenedzsment és vízumrendszer alapja pedig több mint 8 milliárd eurót költ majd arra, hogy erősítsük a külső határokat támogassuk a közös vízumpolitikát, és segítsük a tagállamokat abban, hogy új, nagy számítási rendszereket építsenek, illetve modernizálják a már működőket az új kihívások fényében. Ez majdnem háromszoros növekedést jelent összevetve a jelenlegi határeszköz finanszírozásával. Mindemellett, és ezen túl a bizottság javasolt azt is, hogy javítsuk a válaszadási kapacitást azzal, hogy gyorsan mozgósatok legyenek a pénzügyi eszközök komoly szinergiák érdekében. Az eszköz rugalmasságának növelése segíti a finanszírozás allokációját a helybeli igényeknek megfelelően a terepen, az Európai Unió külső határainál jelentkező helyzetekre válaszolva. Koherens, robosztus válaszokat kell adni, javítva az együttműködést a vámhatóságokkal is a határmenedzsmentben, és ez a finanszírozási eszköz segítheti ezt. Az együttműködés harmadik országokkal egy másik fontos pillére az erős határmenedzsmentnek. Lehetővé téve a határőröknek, hogy harmadik országbeli kollégáikkal együttműködve interoperabilis eszközökkel tudjanak fellépni az illegális migráció ellen és az életek elvesztése ellen a tengeren. Hogy ezt elérjük, a határmenedzsment és ez egy külső dimenzióval is kell bírjon, miközben komplementer a külsőleg finanszírozott eszközökkel is. A külső cselekvésekre vonatkozó eszközök meghatározása, és az, hogy csak bizonyos esetekben engedjük meg a harmadik országban együttműködést, bizony korlátozná a cselekvőképességünket pont akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá. Tartjuk ezt észben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak egy későbbi órán. Kiitokset komissári Avramopoulos. Ja. Köszönöm szépen Avramopoulos biztosnak. Most pedig szót adok Kukán úrnak egy percben. Köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadónak, Fájon asszonynak a jól munkát. A külügyi szakbizottságban előadója voltam a témának, és támogatom ezt a feladatot, és egy nagyobb szerepet kérek az Európai Parlamentnek a kezelésben. Itt pénzügyi döntésekben is be részt kell vennie az Európai Parlamentnek. A cél az, hogy biztosítsuk a mozgás szabadságát, de külön felhívja a figyelmet az erős és hatékony határvédelemre. Éppen ezért üdvözöljük a pénzügyi alapokat, amelyek ilyen irányba mutatnak, és szeretnénk erősíteni a költés, pénzköltés minőségét ezen a területen. Szeretném még kiegészíteni ezt azzal, hogy az alapnak ki kell egészíteni, együtt kell járni a más pénzügyi eszközökkel az EU részéről, olyanokkal, amelyek a kül- különöső dimenzióval bírnak. Eleget kell tenni az alapjogoknak és az Európai Unió jogi szabályainak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Kukán úrnak. A Költségvetési Bizottság nevében Holmeyer asszony egy percben. Kedves kollégák, biztos úr, elnök asszony! Először is örülök annak, hogy az Európai Bizottság jó és konzisztens javaslatot készített a jövőbeli Frontex. Én még mindig ezt a nevet adom a dolognak, mert ez a legegyszerűbb változata a dolognak azt hiszem a külső határok védelmének szüksége volt időre, hogy a tagállamok is egy megerősített koncepciót el tudjanak fogadni, és ezen jobb, megerősített koncepciót végre kell hajtani a külső határok védelmének javítása érdekében és a biztonsági helyzet javítása érdekében. A Költségvetési Bizottság részéről szeretnénk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a pénzeszközök a következő évben, a azt követő évben, de az egész jövőre tekintve rendelkezésre álljanak. Aztán a több éves pénzügyi keretben persze ezt meg kell határozni, mire van szükség. Örülök annak, hogyha a jogalapot sikerül létrehozni ez és ez valamennyiünk közös ügye szerintem, hogy együtt lépjünk fel a határok védelméért és a biztonságiért. Köszönöm. Köszönöm szépen Holmeyer képviselőasszonynak. Ezek után a frakciók szónokai következnek Carlos Coelho két percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, mindenek előtt Anya Fajonnak szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért, és szeretném aláhúzni, hogy a külső határok kérdése sokáig foglalkoztat még bennünket, és kulcsfontosságú lesz az EU szempontjából. Vannak ennek kockázatai és biztonsági aspektusai, amelyek mindig foglalkoztatnak bennünket. Ez egyébként összefügg azzal a témával is, hogy több pénzre van szükség a tagállamok, a fő szereplők természetesen továbbra is, és az európai határok, a határvédelem erősítése viszont igényli, hogy megötszörözzük az erre szánt pénzeket, így tudjuk megvédeni a határokat, és biztosítsuk a legális belépők számára a lehetőségeket. Azt hiszem, már elhangzott, hogy nagyobb szolidaritásra van szükség. Az Európai Unió nem csak utolsó pillanatban megkötött megállapodásokban bízhat,